szavazat, hárman tartózkodtak, elfogadtuk. Ezzel a szavazások végére értünk. Hadd mondjam még el, hogy a néppárt azt kérte, hogy Győri Enikőt a szociális válság és pénzügyi válsághoz kinevezzük tagnak, tévában kinevezzük tagnak. Ellenvetés nincs, úgyhogy ezt megerősítem. Posselt úr! ügyrendi kérdés. Tessék, elnök úr, azt kérnem, hogy gyak, ma gyakran az történt, hogy ma egy szélső jobboldali magyar képviselő minden témához hozzászólt. Kérem, hogy hívja fel a figyelmét, hogy megvan a napi rend, és azt szerint szoktuk felhasználni a hozzászólást. Lehet, hogy a kolléganő ezt még nem tudja. is Sajnos nincs itt a kolléganő gondolom majd tudomásul veszi az elhangzottakat. Az ülés jegyzőkönyvét a parlamentnek benyújtjuk a következő napokban. és megküldjük az illetékeseknek. Az Európai Parlament ülését megszakítom, berekeztem az ülést, mindenkinek jó utat kívánok üzletletesen.